Good afternoon. Good... Jó napot kívánok mindenkinek! Azonnal elkezdjük a munkát. Nagyon sok dolgunk van, hiszen eh, eszmecserét folytatunk Kovács biztossal, Örülök, hogy a biztost üdvözölhetem szakbizottságunkban. Ő volt az egyik olyan biztos, aki nagyon hamar felkeresett engem, nagyon hamar elmondta, hogy milyen dolgok várhatók. Nagyon szépen köszönöm. Szeretném elmondani a tagjainknak, hogy most hogyan is zajlik ez. Az emberek gyakran nem értik azt, hogy mi a helyzet, mikor van feszültség, milyen jelzésekből mit eh, láthatunk. Tehát, amennyiben kérdésekre kerül sor, miután a biztos beszélt, az eh, első kérdő, kérdező vagy a koordinátor, vagy eh, valaki más lesz, és utána pedig catch the eye alapon, tehát spontán jelentkezéses alapon döntünk. Tehát nem olyan formálisan csináljuk ezt, mint múltkor Trisé úrral. De ez itt a normális eljárás, amennyiben biztos van körünkben. De most nem szeretném szaporítani a szót, és szeretném megkérni a biztost, hogy mit is akart elmondani nekünk? Mielőtt elkezdeném felszólalásomat, gondolom eh, nem veszik rossz néven, hogyha az ír népszavazásra is kitérek, hiszen eh, Európában sok millióan örülnek most, hogy az eh, ír választópolgárok igent mondtak a Lisszaboni szerződésre, és pedig óriási kétharmados többséggel. Meg vagyok róla győződve, hogy az írválasztók ezen döntése elősegíti a ratifikációt, még akkor is, hogyha két országban még nem zajlott le a ratifikáció Lengyelországban és a Csehországban, de remélem, hogy a két elnök nem sokára aláírja a Lisszaboni szerződést, amilyen gyorsan csak lehetséges. Amennyiben a Lisszaboni szerződés hatályba lép, valószínűleg átláthatóbb, demokratikusabb és hatékonyabb módon működik majd az Európai Unió, összes intézménye. Tehát 500 millió európai polgár életét érinti majd pozitívan. Csak röviden szerettem volna megosztani önökkel elégedettségemet és jó érzéseimet az ír választások, az ír szavazásra kapcsolatban. Nem sokára mandátumom végére érek, és örülök, hogy elmondhatom, hogy az adópolitika területén a bizottságnak milyen javaslatai vannak. Először is filozófiámat osztanám meg önökkel, ami az EU adópolitikára vonatkozik. Az Európai Unió adópolitikája az, hogy garantálja a belső piac megfelelő működését, ez pedig az egyik legnagyobb kincsünk. Ezen kívül az alapvető európai stratégiák előmozdítását is szolgálja. Olyan célokról beszélhetünk, mint a növekvő versenyképesség, nagyobb növekedés, a foglalkoztatás támogatása, hogy új, jobb munkahelyek szülessenek, főleg most a jelenlegi válság alatt fontos a munkahelyek fenntartása. Az energiaellátás garantálása, az energiahatékonyság és a klímaváltozás mérséklése. Ezek az Európai Unió, az Európai Integráció célkitűzései, amelyeknek szolgálatában áll az adópolitika is. Egy olyan dologgal kezdenék, amely részben a múlthoz tartozik, legalábbis ami az eljárást illeti, ez pedig a áfa kulcsok csökkentése. Körülbelül tíz éves vita áll mögöttünk. Az ECOFIN elért egy megállapodást, hogy a csökkentett áfa termékeket alkalmazza a helyi és a munkaerő igényes szolgáltatások tekintetében, mint a vendéglők, a beteggondozás, a magánházak renoválása, és így tovább. Ezen szolgáltatások tekintetében elmondhatjuk, hogy az állandó csökkentett áfa alkalmazás több ezer kis vállalkozást segített már a válság alatt, és valószínűleg több tízezer munkahelyet mentett és fog megmenteni. Roppant lényeges dologról van, van tehát szó, és Remélem, hogy az Európai Parlament és az Önök szakbizottsága is segíti ennek a döntésnek a végrehajtását. Nagyon örültem és örülök annak, hogy az állam és kormányfők találkozója olyan végkövetkeztetést fogadott el, amelyben figyelembe vette hogy mennyire lényeges megoldást találni március végéig, és az ECOFIN tanács ezt meg is találta, hiszen március 10-én döntött az ECOFIN, és pedig egységesen, hiszen adó ügyekben a tanácsban egyöntetű döntés kell, tehát mindenkinek támogatni kell egy ügyet. Most pedig az Európai Unió adópolitikájának konkrét szerepéről szólnék, amely a válság alatt is megmutatkozott. Az adócsalás, az adó megkerülést említeném. Körülbelül 200-250 milliárd eurót tesz ez ki évente, és ezt kettőször akkora, mint az Európai Unió éves költségvetése. Ez ötször akkora, mint amennyit a közös agrárpolitikára vagy a strukturális politikára költünk, tehát óriási pénzösszegekről van szó. A tapasztalatom az, hogy a válság miatt nem csak a pénzügyi, de a morális hatása is nagyon negatív az adócsalásnak. Az elmúlt két év alatt a bizottság napirendjén hangsúlyozottan szerepelt, és az enyémen meg pláne, az adócsallás elleni fellépés. A jó kormányzatról szólnék adóügyekben. Én és a szervezetem a Taxod múlt júniusban az ECOFIN ülésen aláhúzta egy közleményben, hogy mennyire lényeges a jó kormányzás adóügyekben. A határokon átnyúló adócsalás elleni fellépés is aláhúznám ebben a tekintetben. Ez a közlemény belső és külső aspektusokat is tartalmaz. A jó kormányzatot az Európai Unión belüli adóterületen is alkalmazni kell természetesen, hiszen ez politikai és erkölcsi alapot is ad a harmadik államoknak, hogy megfelelő helyes adópolitikát folytassanak, hiszen hogyha mi nem tartjuk magunkat a jó kormányzáshoz, akkor nem vagyunk példa a külső országoknak sem. A bizottság három jogalkotási területen javasolt módosításokat, tehát itt az administratív, az igazgatási együttműködés, tehát a tagállamok adóhatóságai között, és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló módosítás. Tehát, hogy a tagállamok kölcsönösen segítséget nyújtsanak egymásnak. Ezek még mm, olyan meglévő hátsó kis kapukat szeretnének bezárni, amelyeken keresztül adópénzek kiáramolhatnak az Európai Unióból. A módosításainkkal szerettük volna az administratív terheket is csökkenteni. Az ECON bizottságnak most ezen a helyen is szeretném megköszönni támogatását, hiszen az is nagyon lényeges volt, hogy Sikerült az ECOFIN eléterjeszteni az anyagot, az ECOFIN pedig folytatja a javaslat megvitatását, és az ősszel szeretne még a svéd elnökség alatt elírni egy kiegyensúlyozott egyeséget. Itt két módosítást említenék meg. Tehát a megtakarításokra vonatkozó adópolitikáról szóló irányelv. Tehát ez olyan biztosítás a betétekre, mint az életbiztosításra vagy a tőkebefektetésekre. Hiszen a jelenlegi formájában a jogszabályok nem felelnek meg a cél kitűzéseinknek, és nem támogatják az innovatív pénzügyi eszközöket. A második eh, megjegyzésem azt, hogy eh, szeretnénk eh, olyan területekre, mint alapítványokra alapít alapokra is kiterjeszteni a hatályt, hiszen ezekkel a konstrukciókkal sikerül gyakran kicsúszni az adóhatóság karmai közül. Szerettem volna még továbbiakról is értesíteni önöket. A megtakarításokra vonatkozó irányelv esetében Belgium úgy döntött, hogy áttér az automatikus információ cserére és pedig 2010. január 1-től. Ez egy nagyon fontos változás a belga politikában. Második megjegyzésem. Tíz függő terület tartozik részben Nagy-Britanniához, részben Hollandiához, mint például Men szigete. Men szigete is bejelentette, hogy automatikus cserét vezet be 2011. Eh, július 1-től. Harmadik megjegyzésem. Megindultak a konzultációk az öt nem EU tag európai ország, a Svájca, Liechtensteinnal, Monakóval, San Marinoval és Andorrával. Ők is részt vesznek a van is konzultációkat kezdtünk velük, hogy bilaterális eh, egyezményeket kössenek az Európai Unióval, hogy ezen országok jogszabályai is megfeleljenek az európai adózási szabályoknak különben. Ezek, ez az öt ország kiválna az egyezményből. Végül, de nem utolsó sorban, három ázsiai pénzügyi központtal is elkezdtünk tárgyalni, annak érdekében, hogy a adócsalás ne menjen el Európából Ázsiába. Hongkong, Makó és Szingapur, ez a három ázsiai pénzügyi központ. Tehát elkezdtünk ezzel a három pénzügyi központtal tárgyalni a megtakarításokra vonatkozó adózás tekintetében. El kell mondanom, hogy ez a három ország nem is nagyon akar információ cseréről hallani, azonban a válság után kicsit megváltozott a helyzet, és most ö, nagyobb érdeklődést mutatnak, és remélem, hogy csatlakoznak a rendszerhez. Ezen kívül Norvégiával is tárgyalásokat kezdtünk. Norvégia is szeretne az irányelvhez csatlakozni. Ezek a pozitív fejlemények, amelyek a megtakarításokra vonatkozó adózás földrajzi kiterjesztését is jelentik. Az adminisztrációs együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtásról szóló irányelv a, már a következő témám. A más tagállamban lévő adófizetők helyzetéről szólva elmondanám, hogy eh, az információ csere azt a célt szolgálja, hogy az adóhatóságok és a tagállamok közötti határokon átnyúló információ csere hatékonyan működjön. Ez a javaslat is az ECOFIN asztalán van, és javasolnám az önök bizottságának, hogy támogassa ezt az elképzelést az elkövetkezendő hónapokban, hiszen nem sokára az ECOFIN elé kerül. Ennek a témának a külső kihatásait tekintve szólnék egy eszközről. Ez pedig a jó kormányzás a harmadik országokkal kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy tárgyalásokat kezdeményezünk velük az OECD mm, egyezmény 26-os cikke értelmében. Ez azt jelenti, hogy a információ cserében ne legyen többi titoktartási kötelezettség a hatások között. És Liechtensteinra is vonatkozik ez. Liechtenstein is elmozdult, hiszen korábban abszolút nem volt hajlandó együttműködni, most az együttműködési szándéka nagyobb. Liechtenstein adócsalás esetében hajlandó együttműködésre, és hajlandó a bank titkon is lazítani az együttműködés érdekében. Hasonló megbeszéléseket kezdünk Monakóval, Svájccal, San Marinoval és Andorrával is. Ez az a modell, amelyet Liechtenstein esetében alakítottunk ki. A bizottság hasonló kötelezettségvállalásokat szeretne elérni tagállamok és harmadik államok között bilaterális egyezmények keretében. Pénzügyi ösztönzők is elképzelhetők, tehát például a tizedik európai fejlesztési alapban. Ez a néhány karib és csendes óceáni államra vonatkozik a jogkormányzás elvét alkalmazva szeretnénk eh, az adóügyi együttműködést eh, és az adatcserét is eh, javítani. A bizottság 2010-ben szeretné majd kiértékelni ennek a politikának az eredményét. Most az áfacsalásról szólnék néhány szót. Az áfacsalás kára körülbelül 60-70 milliárd euró éves szinten az Európai Unió területén. Szeretném elmondani, vagy szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2006-ban a bizottság két nagyon radikális, méreható javaslatot terjesztett elő, hogy fellépjünk az áfa csalás ellen. Hiszen mondtam, hogy 60-70 milliárd euró veszteséget okoz az áfacsalás Európában. Egy ilyen innovatív javaslat volt, forradalminak is nevezhetném. Ez az volt, hogy, hogy a fordított adózást is megfelelően alkalmazzuk. Szeretném elmondani, hogy többségi támogatást kapott a bizottság forradalmi elképzelése a tanácsban, tehát itt az idő, hogy ne halogassuk tovább a dolgot, nem szabad további időt vesztenünk, hiszen szeretnénk rövid távú cselekvési tervet készíteni. 2008. decemberében ez megszületett, és a cselekvési terv segítségével sokkal hatékonyabban alkalmazhatjuk majd a nemzeti ellenőrzés hagyományos módszerét, a szigorú nemzeti ellenőrzést, a tagállamok közötti adóhatóság közötti jobb együttműködést, és pedig a gyorsaság, itt a legfontosabb, illetve a adóhatóságok adatbázisaiba való bejutás. 2008. decembere óta ezeket a javaslatokat mind bemutattuk a rövidtávú cselekvési programjainkban, az ECOFIN-ban. Tehát ezek a programok mind előterjesztésre kerültek, már az ECOFIN előtt vannak. Ezen javaslatok előnye az, hogy az intézkedéseket gyorsan lehet alkalmazni, és nem jelentenének túlzott gazdasági terhet a gazdaság szereplői számára. Tehát például az elektronikus számlázást lényegesen csökkenteni az administratív terheket. A bizottság egyik tanulmánya kiderítette, hogy a 100%-os elektronikus számlázási rendszer, nagyon messze vagyunk még ettől, de egy ilyen 100%-os elektronikus rendszer körülbelül évi 18 milliárd eurót tudna EU szinten megtakarítani. A javaslat egyik alapeleme az, hogy az eurofiszke segítségével küzdjünk a határokon átnyúló áfacsalások ellen. A bizottság eh, megpróbál gyorsan reagálni. Új csalás típus merül fel. Múlt héten például a bizottság elfogadott egy javaslatot, hogy eh, egy fordított adózási modellt alkalmazon öt ágazatban. Tehát eh, nem az eredeti javaslatot alkalmazzuk, öt ágazaton belül szeretnénk ez a számítógép, csippek, mobiltelefonok, nemes fémek és a üvegházhatás kiváltó gázok esetében, hiszen az itt alkalmazott tanúsítványokért fizetett áfával is csalnak, és ez pedig egy újfajta áfacsalás. A javaslatot már az ECOFIN elé terjesztettük, remélhetőleg foglalkozik is vele az ECOFIN. Most végezetül pedig szeretném elmondani, hogy a fiókjaimban és az Ecofin fiókjaiban még két javaslat tervezett is fekszik, amelyek nagyon közel állnak hozzám. Az egyik a közös konszolidált társasági adóalap. Ennek célja az, hogy nem, nem az adó alapot akarjuk harmonizálni, nem a társasági adó rendszerét szeretnénk harmonizálni, hanem igazából az adólap kiszámításának a módszerét szeretnénk egységesíteni, hiszen pillanatnyilag 27 módon számolják ki az adóalapot a 27 tagállamba. Ez pedig eh, óriási adminisztrációs terhet jelent. Tehát például az Egyesült Államokban az 50 eh, tagállam egy módon számítja ki a társasági adót, mi pedig 27 különféle módon számítjuk ki szükséges, hogy egységes szabályrendszerünk legyen, és hogyha ez megvan, az sokkal magasabb versenyképességet jelent majd az egész közösség számára. Ez az egyik olyan téma, amely nagyon közel áll a szívemhez. A szívemet is ott hagyom a fiókokban természetesen. A másik az energia adózás. Pillanatnyilag az energia adózás részben hogy, hogy is mondjam, tehát ez a széndioksziddal összefüggő adózás, ez a kibocsátással függ össze. Ez egy nagyon hatékony rendszer, a probléma az, az, hogy 45-50 százalékos 50%-a az üvegházhatást gerjesztő gázoknak tartalmaz széndiokszid. És ez csak a széndiokszid alapú kibocsátást szankcionálja, a többit nem. Sokkal jobb piaci alapú eszközöket kellene alkalmazni, hogy az energia stratégia és a klímaváltozási stratégia céljaihoz megérkezünk. Ez pedig hozzájárul ahhoz, hogy a céljainkat hamarabb elérjük, és hogy minél hamarabb elkerülünk a megújuló energiák közé. Egy egyéb eszköz, amelyet említhetnék még, az az, hogy lenne egy módosított energiaadó rendszerünk, amelynek az alapja az energia tartalom lenne. Az elképzelés mögött az van, hogy két részre bontjuk az adó alapot. Az egyik az energiatartalomtól függene, tehát nem kell itt feltétlenül 50-50%-ra gondolni. Tehát az egyik az energiatartalomra, a másik meg a széndiokszid tartalomra, illetve az üvegházhatás kiváltó tartalomra vonatkozna. Ennek meg lenne az az előnye, hogy mégiscsak előtérbe kerülne a megújuló energiaforrások használata. Ez természetesen egy javaslat, és mindenképpen tovább megvitatandó. Mielőtt az ECOFIN asztalára tesszük. Szeretném mindenképpen tisztázni, hogy nem fogok az új biztos nevében semmilyen kötelezettséget vállalni, hogy majd aztán ő folytassa. Én csak el szerettem volna mondani agájaimat és álmaimat, most pedig szeretném megköszönni figyelmüket. Köszönöm szépen. Most pedig, hát elég zavaros itt a listám. A parlament mindig is támogatta önt a mandátuma során, és most ezt úgy mondom, mint az adócsalásról szóló jelentés jelentéstevője, raportőrje természetesen megértjük, hogy mennyi nehézség van a tanácson belül és Nagy öröm számomra elmondani, hogy reméljük, hogy meg lehet állítani az adócsalást a kibocsátások terén és más területen. Az első felszólaló a listámon, de az LPP e részéről nem látom Mann urat. Nem tudom, hogy akkor ön lenne az első. Arra. Köszönöm szépen. Örülök, hogy én vagyok az első hozzászóló. Egy csomó dolgot megértettünk, Kovács úr. Tehát vegyük például az adóoázisok kiszárítását. Itt a Gazdasági és Pénzügyi Bizottságban már régóta napirenden van ez nálunk, és itt azért történt egy néhány dolog, ami nagyon mélyreható. Viszont ha valami produktív dolog történik, viszont rögtön jön a válasz, hogy ez nem elég most azt mondják többen például, hogyha a Liechtensteinnál megvan a módosítás, Luxemburg, Svájc esetében is, és a megtakarításokra vonatkozó irányelvet is reméljük adaptálni, de ha máshol ez nem működik, itt van Szingapur például, akkor egyszerűen úgy állnak neki sokan, ha már kimegyünk az Európai Unióból, akár visszük a pénzt máshova. Tehát hogyan érjük el, hogy Szingapur is leüljön velünk? Beszélt róla, hogy első intézkedések rendben megszületnek lassan, de hogyan tudunk nyomást gyakorolni rájuk, hogy teljes mértékben vegyenek részt egyrészt, hogy az adóhatóságaik adott esetben kialakítsák azt a kooperációt, amilyet eddig nem sikerült. Vagy például az adótitkok esetében is van egy ilyesmi, tehát hogy, és hogyha valaki nem hajlandó, akkor van egy védekező stratégiánk, ezt is tudni kell. Tehát ez azt jelenti, hogy itt Európától tanulniuk kell. A második dolog az ECOFIN. Most azt mondja, hogy a mandátum a végén, nem tudjuk persze utána mi lesz. De az ECOFIN tanács tud tanulni, tanulóképes az? Tényleg ez egy olyan tanács, amelyik azt mondja, hogy tanulni akarunk, nem csak azért, mert most válságról beszélnek, mert reagálniuk, hanem tényleg tanulni akarunk, mert észszerű dolog tanulni hogy közös játékszabályokat alkalmazunk. Azért ez fontos amúgy is. Tehát, hogy megtaláljuk a közös hangot adott esetben. Megvan ez a tanulóképesség, tanuló, tanulási készség az utolsó kérdés az áfánál. Ezt Németországban én gyakran láttam. A kis és középvállalatok, főleg a kisvállalatokról beszélek, óriási esélyt kapnak, hogyha túlélnek, tehát hogy túléljenek a, az adózás keretei között. Ez sikeres volt. Jó, persze nem lehet mindenhol csökkentett áfákat alkalmazni, ezt hosszú távon nem is fogjuk garantálni, de melyik a helyes út? Tehát, hogy mit mondunk itt? Nem csak azért, mert válság van, hanem alapvetően elvi síkon is azt mondjuk, hogy így kell fellépnünk, hogy mindenkinek meglegyen a lehetősége. Köszönöm. Thank you. Thank you. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm a kérdését. Először is az áfacsalással kapcsolatosan. Engedjék meg, hogy elmondjam azt, hogy én szerintem a, ugye a, az adóparadicsomokkal kapcsolatosan, ugye én, én, azokban az országokban, amelyeket én a legjobban ismerek, ugye az adóparadicsomok olyan paradicsomok, ahol általában a politikai ellenfeleinknek van pénzük befektetve. Egy adóparadicsom egy olyan hely, ahol ahol túlságosan is bonyolult az adózás, és nem is átlátható. Továbbá az adóparadicsom ö, diszkriminatív adózáshoz ö, csatlakozik, és itt a helyi befektetők szeretnének még többet még több hasznot húzni. Továbbá az adóparadicsom egy olyan hely, ahol semmiféle információkat nem kaphatunk az adófizetőkkel kapcsolatosan, és mindig is banktitokra hivatkoznak. Ezek azok a, az, ez a három objektív kritérium arra, hogy egy adóparadicsomot annak tekintsünk. Látjuk azt, hogy a válságnak hatalmas negatív eh, hatása volt a gazdaságunkra, de azért volt pozitív hatása is. Nevezetesen, hogy egyre inkább erőteljesebb az akarat, hogy csökkentsük az, az adócsalást, hogy beszüntessük az adóparadicsomokat, és hogy fellépjünk sokkal aktívabb, hatékonyabb módon az adóparadicsomok ellen. A bizottság egy nagyon fontos szerepet játszott ebben az egész folyamatban. Számos kezdeményezést indítottunk, számos javaslatot tettünk, de természetesen a tagállamok nem támogattak mindenben bennünket, és ezért nem lehetünk igazából sikeresek. Áprilisban az első G20-as találkozó előkészítése során már teljesen világos volt az, hogy a G20-ak csoportja szankciókat fog érvényesíteni olyan országok ellen, ahol, akik nem hajlandók együttműködni. Hát az OECD-nek van egy szürke listája, és a, ö, azt várják el, hogy a, az OECD ö, konvenció 26-os cikkének értelmében ö, működjenek együtt az adóparadicsomok. Ugye itt a, a Karib-tengeri országok szigeteiről van szó. Nagyon pozitív volt a jelzés, amikor én Párizsba mentem a csúcs találkozóra, találkoztam az OECD főtitkárával, és elmondta, hogy a Panama, Costa Rica, a Fülöp-szigetek és Malézia volt az utolsó négy ország a fekete listán, és most már ez a négy ország is hajlandó együttműködni. Tehát nem lesz többé már fekete lista, viszont még szürke lista létezik. Számos olyan ország van, amely elkötelezte magát ezen elv mellett, viszont az a probléma, hogy ugyanezek az országok, ugye, akik, amelyek azt mondják, hogy együttműködnek, kooperálnak, de már ezt mondták 2002, 2003, 2004-ben is, végül is nem tettek eleget az ígéreteiknek és a kötelezettségvállalásaiknak. Éppen ezért a bizottságnak mindenképpen ellenőriznie kell, felügyelnie kell az, ezen, e, e, ezen kötelezettségvállalások alkalmazását, végrehajtását. A G20-ak, a kormány és államfők megint csak elkötelezték magukat amellett, hogy igenis szankciókkal élnek majd jövőt tavasz után azokkal, akik nem hajlandók kooperálni, együttműködni. Ez egy nagyon hatékony e, eszköz. Ön Szingapurra utalt. Engedje meg, hogy, uta, hogy erre utaljak, de én Hongkongot jobban ismerem, mint Szingapurt. Amikor kollégáimmal először Hongkongba mentem, a hongkongi pénzügyminiszter azzal érvelt, hogy semmiféle információ cserére nem hajlandók, mert nem foglalkoznak a megtakarítások utáni adóztatással, nem hajlandók semmiféle információkat összegyűjteni ezen a területen, éppen ezért ezeket nem is tudják átadni, mert a törvény nem teszi számukra lehetővé, hogy adatokat gyűjtsenek. Tehát nem is tudnak velünk tárgyalni ebben a témában. Ugyanez a pénzügyminiszter egy évvel később eljött ide Brüsszelbe az én irodámba, és akkor már a teljes együttműködésről biztosított engem. Ami pedig az csökkentett áfát illeti, igen, nem teljesen ö, ö, teljes ez a lista, egy kompromisszumot kellett mindenképpen kialakítani, és azokkal a tagállamokkal tudtunk tárgyalni, akik azt mondták, hogy jó, igen, támogatjuk ezt az elvet, ezeket az ötleteket, akkor, hogyha ö, ennek cserébe kapunk valamit. A csökkentett adó, adókulcs nem kötelezettség, ezt ez egy lehetőség itt a szolgáltatások területén, bizonyos termékek területén, de az adott tag államok, kormányok figyelembe véve ugye a gazdasági helyzetet, a deficitet, vagy alkalmazzák, vagy nem alkalmazzák a csökkentett áfát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. körülbelül 15-en szeretnének felszólalni, kérdéseket feltenni. Az első felszólaló Dominici úr lesz. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Kovács biztos úr. Ön azt mondta a záró szavaiban, hogy a jövőre vonatkoztatva nem tud semmiféle kötelezettségvállalással élni de azt is tudja, hogy sokan szeretnének azonban tudni a jövőbeni bizottság terveiről. Ugye itt elsősorban a good governance, a jó kormányzás, irányítás az adóztatás területén. Ugye mit is jelent ez? Információcsere, lojalitás, transzparencia, átláthatóság, és így tovább. Tehát ezeken az alapvető területeken kell az az elkövetkezendő években is dolgozni. Utalnék arra, hogy mm, hogy ami a banktitokkal kapcsolatos, a tagállamokra vonatkoztatva, itt is mm, nagyon nagy volt a haladás, de azt hiszem, hogy még mindig nagyon sok munkájuk lesz az Európai Unión belül is, például a, köl, a kölcsönös segítségnyújtás területén, aztán a megtakarítások utáni adózással kapcsolatosan szintén lesz még nagyon sok munka, az információ cserével kapcsolatosan szintén. Tehát ezek a belső dolgok, ami a külső tevékenységet illeti. Jó lenne, hogyha az Európai Unió egyhangúan lépne fel, jó lenne, hogyha közös hangon szólalnának, és a megfelelő jogokat vennének figyelembe. Hogyha a törvényekről beszélünk, akkor azokat alkalmazni kell, azokat végre kell hajtani, tiszteletben kell tartani a rendelkezéseit, mint Európai Unió mit tehetünk annak érdekében, hogy megfelelő módon elvégezhessük az ellenőrzést, a felügyeletet? Hogyan lehet a jó kormányzás elvét bevezetni minden tárgyalásba, megállapodásba harmadik országokkal majd a jövőben. Ez egy fontos dolog lenne. Úgy gondolom, hogy az unió szerepe többek között az is, hogy egységes intézkedéseket vezessen be. Ezek fontos területek. Lenne két specifikus kérdésem is, és az ön véleménye érdekel. Most jelenleg nagyon sokat beszélünk olyan politikákról, hogy hogyan is lehetne a tőkét külföldről ö, haza ö, vissza ö, hozni az eredeti országainkban. Például Olaszországban nagyon sokat beszélnek erről, hogy a kihelyezett pénzeket, tőkét hogyan lehet visszahozni Olaszországba. Ön szerint hogyan lehet ezt megvalósítani? Esetleg az ilyen típusú műveleteket is megadóztatnák? Yes, you are right that... Igen, igaza van. Én azt mondtam a bevezetőmben, ugye itt beszéltem a közös konszolidáltássági adó alapról, aztán az adóról is. Tehát a fiókomban hagyom ezeket a javaslatokat, például a jó kormányzás az adózás területén. Az már nem a fiókomban van, azt már a, az ECOFIN tárgyalta, és a bizottság jóvá hagyta. A következő bizottság e, valószínűleg elkötelezi magát amellett, hogy, hogy ezt a munkát folytatja, de hát én most nem tudok semmiféle kötelezettséget vállalni e két témában. Azzal is egyetértek, hogy nagyon sok a munka még, ami vár ránk, külső és belső területen, és hogyha ha a belső területen nem oldjuk meg a problémákat, akkor kül, a külső tevékenységeinkben sem lesz meg a morális alapunk erre. Teljes mértékben egyetértek az ön aggodalmaival, viszont a múltbeli helyzet és a mostani helyzet között különbség van. Ugye mi és az OECD titkárság igenis felügyeljük a végrehajtást. És ahogy mondtam, a G20-ak csoportja a szankciókat helyezett kilátásba. Ez egy nagyon ígéretes helyzet. Beszélt arról, hogy kellene egy bekezdés ugye a megállapodásokban, a harmadik országokkal, hogy mindezt szintén vegyük be a megállapodásokba, hogy minden, igenis minden kétoldalú megállapodásba vegyünk be ilyen ö, alapvető aspektusokat, tehát ö, ami az adóztatást illeti, és az adózást illeti. Azt hiszem, ezek voltak a kérdések. Nem, nem, nem, volt még, igen, a pénzügyi ö, műveletek, ugye a végén. Tehát időközönként felmerül ez a kérdés. És hogyha a pénzügyi piacok szerepét nézzük, akkor és a válság idején a pénzügyi intézmények szerepét megnézzük, akkor azt látjuk, hogy már évek óta napi renden van ez a kérdés. Azonban a jelenlegi javaslat egy kicsit más, mint a Tobin adó. A Tobin adó elsősorban az átváltási műveletekre vonatkozott, de a jelenlegi javaslat inkább általánosabb jellegű. Én személyesen támogatnám ezt a javaslatot, ugyanis a közösség hasznot húzna ebből, jövedelemre tenne szert de természetesen minden adózással kapcsolatos területen ugye a közös egyhangú támogatásra van szükség, és nem hiszem, hogy ebben mindenki egyhangulag támogatna bennünket. Mi is volt a legutolsó kérdés? Igen, a, a, a a, a, az utolsó kérdéssel kapcsolatosan ez nem egy közösségi hatáskör. Elmondhatom a személyes véleményemet ezzel kapcsolatosan, tehát a, hogy hogyan lehet ugye a tőkét visszáromoltatni az eredeti országokba. Én osztom azoknak az aggodalmát, akik azt mondják, és itt most nem Olaszországra ö, utalok, hanem minden ö, általánosságban mondom, hogy egy ilyen úgynevezett adó amnestiának esetleg hatása lehet a becsületes adófizetőkre is, és hát én osztom ezt az aggodalmat. Köszönöm. Köszönöm. Az ALDE, Group, ALDE frakció nevében Klinc úr. Biztos úr, bevezető szavaiból azt vettem ki, hogy nem számol azzal, hogy az új bizottságnak is tagja lesz. Lehet, hogy ez az utolsó találkozónk ezúttal itt, ezért köszönöm szépen a működését, az elkötelezett munkáját, amit kifejtett, hogy mennyire volt sikeres ez a munka, azt majd a következő évek megmutatják, sok mindenre tettek kísérletet. Összességében újra, újra kiderült, nagyon nehéz az adók területén úgy általában áttörést elérni. Két-három kommentár, aztán két-három kérdésem is lesz. A csökkentett áfa szerintem nem ért el azt, ami ben reménykedtünk. Nemrégiben Franciaországban magam is láthattam, hogy a restaurátorok mennyire használták tényleg árcsökkentésre ezt a csökkentett áfát, ez marginális volt, ugye, vagy ott voltak az étterem tulajdonosok, ugye két oszlopban sorolták fel, hogy milyen új árak vannak, és akkor a végén tényleg hát mennyi került az ő zsebükbe, és mennyi maradt a fogyasztásnál, fogyasztóknál, hát legalább 50-50 százalék, ne becsüljük túl, tehát amit itt sikerült elérni. A másik pedig, Hát ez az adócsalást illeti. Azt kell, hogy mondjam, nem tudom a két dolgot összedolgozni. Egyrészt van egy összeg, amit önöt mondott, beleértve az áfa csalást is. 250 milliárd euró évente, ezt említette. És most, amit a bejelentési kötelezettség vagy a forrásadó kapcsán mondott az adóparadicsomokban, hogy ebből mennyi alakul ki. Ha a statisztikát megnézem, azért ezek marginális összegek, amiket átutalnak a legkülönbözőbb országokból az egyes tagállamokba. Tehát ez azt jelenti, hogy a 90%-nak de facto még mindig sikerül elkerülni az adó hatóságokat. Most mindegy, hogy Liechtenstein, Svájc, vagy Ausztria, vagy Belgium, mindegy, hogy hova került, de ez még mindig nem lépett. és, ha bá, és attól tartok, hogyha mindenki azt mondja, hogy kész arra, hogy az információcsere eljárása részese legyen, ennek ellenére úgy gondolom, hogy a bevételek messze lemaradnak majd attól, mint aminek történnie kellene. De hát ezt ön nem tudja megváltoztatni, ezt én tudom. Aztán a válság folyamán azt láttuk, hogy volt ilyen úgynevezett regulatory arbitrázs a felügyeletek esetében. Igenis a piaci szereplők nagyon jól tudták azt, hogy hogyan kell felállniuk ahhoz, hogy a különböző felügyeletek eltérő nézeteiből profitáljanak. És ez így van az adóknál is. A piac résztvevői nagyon jól tudják, hogy mit tegyenek, hogy a különböző adókból, ez attól is függ, hogy milyen adómértékek vannak, mire vetnek ki adót. Tehát ők ezt ki tudják használni. És szerintem a válságnak meg kellett mutatnia nekünk, hogy a regulatori, a szabályozási arbitrázs esetében, amelyeket most igyekeznek megkerülni, persze, és mi pedig igyekszünk erre reagálni, egy európai egységet kialakítani, és hát az adót ezt meg kéne csinálnunk. Tehát az úgynevezett tax arbitrázsral szemben is fel kéne lépnünk. Nem kell mind, mindig minden adót ugyanarra a szintre vinni, de a transzparenciát, az adórendszert, struktúráját tekintve úgy kell felépíteni, hogy hogy itt a különböző rendszerek jobban összehasonlíthatók legyenek. És itt végig kell gondolni. Tehát én az adóverseny vagy mellett vagyok, tehát liberálisként, de azért, hogyha legalább az áfa esetében sikerülne e, nagyobb harmóniát előállítani, mint ma. Tehát még mindig 15 és 25 százalék között járunk. Ez a folyosó nagyon széles napjainkban, tehát itt javítani kellene. Itt jobban össze kéne fognunk, mert az világos. Itt az óriási eladósodás esetében, és az összes tagállam eladósodott, az érdekünk az lenne, hogy egységes áfa kulcsot alkalmazzunk. Ez az első pont. Második pontként, kisbefektetőként azt látom, hogyha van egy Nokia részvényem Finnországban, és a Nokia fizet nekem egy osztalékot, akkor Finnország egy bizonyos forrásadót beszed. Ezt beszámíthatom, vagy visszaigényelhetem, ha Németországban adó jövedelmet allok be. Tehát ugye UBS, a Svájc esetében ugyanezt mondhatom, tehát ezek mértéke különbözik, amit visszatartanak, de alapvetően ezt visszakapom, tehát ez nem olyan problémás. A probléma ott van, hogy a procedúra, az eljárás milyen, hogy hogyan kaphatom vissza a már levont adót. Ez nagyon eltér egyik országtól a másikhoz képest. És annyira bürokratikus, és annyira nagy ráfordítás igényel, inkább lemondok az egészről, azt mondják az emberek. Hagyják ezt a 15%-ot, amit a finnek visszatartanak, vagy más szedbe, de ez nekem túl sok. És itt úgy látom, tartom azért, hogy a bizottságnak neki kéne állnia, és azt kéne mondania, hogy tényleg a kisbefektető érdekében is teszünk valamit, és megalkotjuk ezt a bizonyos működő belső piacot. Nézzük. Osztom a nézeteit, hogy az adózásban nagyon nehéz áttörést elérni. Teljes mértékben értem, és ezt a mandátum öt éve is megmutatta. De szerintem azért valamit sikerült elérnünk, és pedig többet, mint amit vártak volna. Nagyon kevesen gondoltak volna arra, hogy ezt elérhetjük. Tehát a áfa kulcsok tekintetében egyetértek önnel, a legtöbb esetben a csökkentett áfa kulcsokat nem hárítják át a fogyasztókra, tehát sokkal inkább növekszik az, tehát az adó növekedésbe ezek áthárítják. A csökkentett áfa kulcsok már nem csak egy opciót képviselnek, és ez volt az egyik fő érvem. Amikor meg kell győznöm néhány tagállamot, mint például Németországot, vagy Dániát, vagy egyéb tagállamokat, amelyek nagyon ellenezték azt, hogy a csökkentett áfa listát kiterjesszük. Opcióról van szó. Nagyon aktívak voltunk, és a tagállamoknak nagyobb mozgásteret adtunk, hogy kiterjesszék kompetenciájukat. De nem hinném, hogy a közeljövőben messzebb juthatnánk, hiszen a márciusi ECOFIN végén az volt az általános hangulat, hogy nem igazán támogatták a csökkentett áfakulcsokat. A megbízásom alatt nem tudtam ebben a tekintetben új dolgokat bemutatni, de egy fontos javaslat az általános hangulat áldozatává vált, ez pedig a zöld termékekre vonatkozó csökkentett áfa. Ez egy brit-francia javaslat volt, és a márciusi Ecofinon semmi esélye nem volt már az általános hangulat miatt. Tehát nem az, hogy nem fogadtak el, hanem be se lehetett mutatni a hangulat miatt. Az adócsalásra áttérve szerintem folyamatosan haladhatunk. Szerintem már fontos lépéseket is elértünk. Tehát nem azt mondanám, hogy elértük a nullát az adócsatlás tekintetében, de jobb a helyzet. És itt segített a válság is, illetve a politikai morális meggondolások, amelyek a válság kapcsán előtérbe jutottak. A harmonizáció egységes áfakulcs. Tehát amennyiben, tehát a vita során független gazdasági tanácsadók, a kopenhágai gazdasági tanácsadó készített egy tanulmányt, és az lett a tanulmány végeredménye, hogy gazdasági szempontból az lenne a legracionálisabb, hogyha egy kulcs lenne egy országban. Tehát nem minden országban ugyanaz, de országonként lenne egy áfakulcs. De még a kopenhágaiak is beleegyeztek, hogy bizonyos tekintetben, mint foglalkoztatás, kulturális politika, hangos könyvek ebben a csomagban, tehát benne vannak a hangos könyvek is, tipikus kulturális politikai téma, vagy közegészségügyi témák, környezetvédelmi benne igenis adó kedvezményt kell alkalmazni, és ezt pedig az á, a csökkentett áfa kulcsal lehet elérni. És a kopenhágai közgazdászok javasolták, hogy igen, egy áfa kulcs racionálisabb lenne gazdaságilag, de néhány csökkentett kulcsot mondjuk egy minimális 5%-os szinten el lehetne képzelni. A Nokia esete meg fogjuk vizsgálni, és megnézzük, hogy mit lehet tenni. Köszönöm. A következő. A listámon Szukcia úr néppárt részéről. Strangernek hívnak, én vagyok. Köszönöm, elnök asszony. Biztos úr. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az elmúlt öt évért. Nagyon szorosan együttműködött a bizottságunkkal. Véleményem szerint nagyon sokat tett az adózás területén. Tudatában vagyok, elnök asszony, annak is, hogy nagyon hosszú a felszólalók listája, tehát megpróbálok nagyon rövid lenni. A kérdésem pedig eléggé könnyű, egyszerű lenne és a konszolidált társasági adóalapra vonatkozik. Osztom az ön véleményét az adó versenyről, ugyanúgy, mint a előttem szóló. Szeretném megkérdezni, most nem technikai szempontból, most nem CCTB-ről szeretnék beszélni, de az adóverseny tekintetében jó, hogy ez a javaslat az asztalára került, és megvitatják a messzi jövőben. De szeretnék rákérdezni, hogy az ECOFIN-ban milyen az általános légkör? A javaslat hoz hogyan viszonyulnak? Ez a jövő számára szerintem nagyobb fontos ennek Köszönöm. Köszönöm a kérdést. In, uh, 2006-ban az osztrák elnökség alatt szorgalmaztam az osztrák pénzügyminisztert, hogy egy informális ekofint rendezzenek, és egy még informálisabbat az ECOFIN informális ebédjén. Sikerült elérni, és nagyon érdekes volt meghallgatni a 27 tagállam véleményét. Akkor még csak 25 volt, ez igaz, hiszen ez még a román-bolgár csatlakozás előtt volt. De ott voltak megfigyelőként, és a véleményüket el is mondták. Körülbelül 12 tagállam erősen támogatta, sőt, szorgalmazta a bizottságot, hogy menjen messzebb, és hogy minél hamarabb lépjen. Körülbelül 10 tagállam óvatosan támogatott, mert eh, igazából jogi érvényjavaslatot nem tettünk az asztalra, csak egy koncepciót. Körülbelül 6 tagállam pedig aggódott, néhány ország úgy érvelt, hogy a tagállamok adó szuverenitása szenvedne csorbát. Nekem ez nem volt szándékomban, és szerintem ez nem is lenne így. Hiszen az, hogy mennyi a kulcs, az a tagállam a kompetenciája maradna. Tehát fenn marad az ad, a adókompetencia. Néhányan úgy érveltek, hogy az adókulcsok harmonizációja követné ezt? Nem. A bizottságnak ez nincsen szándékában. A bizottság nem szeretné megszüntetni az adóversenyt, hiszen az adóversenynek előnyei is vannak. De a legracionálisabb javaslat olyan országok részéről jött, ahol egy általány adó van, balti államok, vagy Szlovákia, tehát ott egy adókulcs van. Ők azt mondták, hogy ez az új harmonizált adó alap nem lenne annyira átfogó, mint az a rendszer, amit ők alkalmaznak. Iván Miklós, az akkori szlovák pénzügyminiszter igazából az általány adó atya képviselte ezt a nézetet. A konkrét javaslat időpontja, hiszen a bizottság egy nagyon széles, nagyon egyszerű adókus lett volna, kivételek nélkül. Ő azt mondta, hogy ha így harmonizálnák, akkor Szlovákia átgondolná a pozícióját. Nagyon érdekes volt ez az eh, informális ECOFIN ülés, reményt adott, hogy egy szép napon egyhangúan megállapodhatunk egy olyan rendszerben, amelyben 18, 20, 23 ország vesz részt. De ez már a következő biztos kompetenciája lesz. A zöldek felszólója Sven Mindenek előtt köszönetemet szeretném kifejezni, biztos úr. A frakciónk nagyra becsüli munkáját, bár még főleg filozófiai különbségek vannak az adó filozófiánkban, de tiszteljük a munkáját. Úgy gondoljuk, hogy az adóverseny káros oldalait is jobban figyelembe kell venni. Ez nem az ön hibája, hanem hogy nincsen politikai akarat a többi szereplő tér felén. Úgy gondoljuk, hogy az adópolitika szerepe és az adócsalás elleni fellépés az elkövetkezendő években sokkal nagyobb szerepet kaphat. Hiszen a költségvetésekben hiányoznak a bevételek. És a tőkebevételek adó hozadéka is nagyon alacsony. Mindenkinek eh, érdeke az, hogy haladás érjünk el ezen a területen. De három konkrét kérdésem lenne. Az első az információ csere. Meg vagyunk győződve róla, hogy az információcsere nem elégséges, akkor, hogyha ez külön kérésre történik. Szerintem az automatikus adatcsere lenne a megoldás. Ezt pedig ki kellene terjeszteni. Kérdésem az, hogy voltak tárgyalások az Európai Unión kívüli harmadik országokkal, hogy automatikus információcsere legyen? Ha igen, akkor milyen eredménnyel? Engem főleg az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalások érdekelnek, tehát volt-e formális, informális tárgyalás az automatikus adatcseréről? Második kérdése. Van egy üzleti adózási viselkedési kódexünk. Még akkor is, hogyha a CCTB eddig még nem kapott húsvértestet, akkor is van egy kódex. Számos tagállam viszont új módszereket talált ki, hogy a viselkedési kódexet megkerülje. Ez pedig veszteségeket jelentett a tagállamok számára. Kérdésem pedig az, miért nem lehetett sikert elérni az üzleti adózás tekintetében ezzel a viselkedési kódexsel? Nagyon sok visszaélés volt. Az utolsó kérdésem, olvastuk a hírekben, hogy Svájcban és az Európai Unióban is, hogy a bizottság enyhítette tárgyalási pozícióit Svájccal szemben, ami a holding társaságokra vonatkozik. Szeretném megkérdezni, hogy igaz-e ez, és hogyha igen, akkor miért? Hiszen ezek a holding társaságok Svájcban és az EU-ban is nagy kárt okoznak Franciaországban, Németországban, Olaszországban. Köszönöm dicsérő szavait, amelyel munkámat illette. A kérdésére a következő választ adnám. Egyetértünk, hogy az adócsalás elleni fellépés egyre fontosabb lesz, és ez logikus is. Egy konkrét kérdés az adóversenyre vonatkozott. Igen, lehet káros az adóverseny, de a viselkedési kódex csoport feladata az, hogy fellépjen ez ellen. Szerintem elég sikeres volt a csoport. Ami az információ cserét illeti, tehát hogy felkérésre vagy automatikus, én személy szerint az automatikus információ cserét támogatom. De a megtakarításokra vonatkozó irányelv esetében volt három tagállam, amely nem volt hajlandó beleegyezni ebbe, csak is akkor, amennyiben adó visszatartásra kerül sor. De Belgium most megváltoztatta a pozícióját. Az 5 plusz 10, tehát az 5 európai ország és 10 mondjuk úgy társult térség, mint például Menszigete is szeretne most részt venni az automatikus információ cserében. Nem tudom, hogy az Egyesült Államokkal milyen tárgyalások voltak, az én mandátumom alatt nem. Lehet, hogy informális szinten igen, lehet, hogy szakértő szinten voltak, nem zárom ki. De az én szintemen az Egyesült Államokkal nem volt olyan tárgyalás, amely az automatikus adatcserét érintette volna. A harmadik eh, téma pedig a megtakarításokra vonatkozó irányelv, adózásának irányelve, itt a banktitok a fontos. És ez pedig az egyik legfontosabb feladatunk az adócsalás elleni harcban. Hiszen a bank titok ellen ez volt az első csapásunk. Az első lépéseket megtettük, most pedig a következőkre kell sort keríteni. Yes, with Switzerland, with... Svájc esetében tárgyalunk, most kezdődtek a tárgyalások, megkaptuk az ECOFIN tanástól a mandátumot, de még nagyon kezdeti fázisban mondjuk, és a Liechtensteini modellt szeretnénk követni. For... Az első felszólaló a GUE részéről, nem, tehát nem tudom, ketten jelentkeztek, nem tudom ki lesz az első. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Köszönöm szépen, Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak az információkért. Ahogy ugye elmondta, most vége a mandátumának, de a tehát úgy, úgy beszél nekünk, mintha magyarázkodna, vagy bocsánatot kellene kérnie. Engedje meg, hogy néhány általános megjegyzésem lenne. Szeretném tudni a véleményét bizonyos kérdésekkel kapcsolatosan, amelyek aggasztóak számunkra. Szeretném elmondani, hogy politikai jellegű kérdéseim is vannak. Ön azt mondta, a biztos úr, hogy a, az igazságos, jó adópolitika nagyon jó eszköz arra, hogy munkahelyeket teremtsenek. Ma egy olyan állapotban vagyunk, amikor egyre nagyobb a munkanélküliség Európában, egyre, egyre kevesebb a munkahely, egyre szegényebbek az emberek. Az adópolitika hogyan tudná ezt a szerepet játszani, tehát hogyan tud ilyen eszköz lenni? Egy ilyen politika lehetővé teszi számunkra, hogy például munkahelyeket teremtsünk. Továbbá, ön arról is beszélt, hogy, tehát beszélt az adócsalásról, és azt mondta, hogy az adócsalás összege most ő kétszerese az Európai Unió éves költségvetésének, ha jól értettem. Kik azok, akik adót csalnak? Tudják-e? Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy milyen szociális csoportok azok, amelyek nem fizetnek adót, vagy adót csalnak. Például Görögországban, az én országomban azok, akik nem fizetik be az adójukat, sok esetben a nagy vállalatok. Hogyan lehet biztosítani az ellenőrzést? A harmadik kérdésem, vagy harmadik téma, ez egy olyan kérdés, amelyet már feltettem a miniszternek is, a svéd soros elnökség alatt, az offshore vállalatokkal kapcsolatos ez a kérdés. Ön hogyan értékeli ezt a kérdést, ezt a helyzetet? Az offshore cégek ugye szintén adócsanak, hogyan lehet ezt megszüntetni? Köszönöm. Ami az adópolitikát politikát illeti. Igen, az adópolitika kétféle módon tudja segíteni a munkahelyek létrehozását. A csökkentett adó a, a helyi szolgáltatásokkal kapcsolatosan például nagyon fontosak, hogyha a helyi szolgáltatásokról van szó, a csökkentett adó nem fog piac vezetni, én úgy gondolom. Tehát ez egy alapvető eszköz. Ha nyolc tagállam, ugye először nyolc tagállam vezette be a csökkentett adó alkalmazását szolgáltatásokra vonatkozóan, ez már a 90-es években volt, akkor is az volt az alapvető cél, hogy több munkahelyet teremtsenek. Konkrét elemzések nem igazán utalnak arra, hogy több munkahelyet tudtak teremteni, viszont a csökkentett adó, adók, adórendszer annyira része lett a gazdaságnak, hogy még több ország vezette be aztán. Sok esetben azonban az ellentétes eredmény született, nevezetesen volt, ahol több többen elvesztették a munkájukat és nem tudtak munkahelyeket teremteni. De azt is láttuk, hogy több ezer kis vállalkozás ment csődbe, de hát ez csak egyik oldala a dolgoknak. A másik oldala az, hogy fontos, hogy a tagállamok abban támogassuk, hogy a munkával kapcsolatos adó, adókat csökkentsék, például a teljesítménnyel kapcsolatos adótok, adókat. De annak érdekében, hogy a költségvetési egyensúly fennmaradjon, fel kell emelni a fogyasztással, fogyasztás, fogyasztói adókat, és minden olyan termékadóját, amelyek károsak a környezetvédelem számára. Köszönöm szépen. Nos hát azok, akik úgy gondolják, hogy hogy itt időbeni problémáink vannak, azoknak elmondom, hogy a biztos úr tovább tud maradni, mint a kitűzött idő volt. Most pedig folytatjuk tehát és azt kérem mindenkitől, hogy mindenki fogja rövidebbre a mondandóját, és akkor így több kérdése válaszolhat a biztos úr. Tehát felolvasom, kik azok, akik szeretnének még felszólalni. A listámon a következők. One cluster of three, Tehát hármasával, hármas csoportokról van szó. Aztán a következő harmadik csoport. Tehát így nem tudom, hogy ki, kihagytam-e valakit, jelezze, de akkor alig kezdené. Köszönöm szépen. Én nagyon rövid leszek, és akkor mások is feltették a kérdéseiket. Én Számomra nagy öröm volt önnel dolgozni, nagyon jó munkát végeztünk a vám rendelettel kapcsolatosan is. Ami a megtakarításokról szóló adó, adózás irányelvet illeti. Ugye ön is elmondta, hogy Belgiumban mi a helyzet, automatikus információcsere, és így tovább. Mi, én is találkoztam a miniszterrel a múlt héten, és, és elmondta, hogy mennyire támogatja az automatikus cserét. Fontos az, hogy biztosítsuk az információ cserét. Van, ahol ez még nem működik, vagy nem támogatják. Meg kell nézni a saját tagállamainkat is, hogy mi is a helyzet, ugye, és ne csak Svájcról beszéljünk aztán ott van a pénzügyi szolgáltatások szerepe most a pénzügyi válság során. Azt is tudjuk, hogy az e, FSI e, vezetője is megemlítette a Tobin adó szerepét, aztán sokan amellett vannak, hogy nemzetközi kereteket alakítsunk ki bizonyos adók területén. Ön hogy gondolja? Egyáltalán van valami realitása annak, hogy a szolgáltatások területén javuljon a helyzet, tehát ne csak az adófizetők fizessék meg a szolgáltatásokat, hanem ezzel kapcsolatosan más is szálljon csatába. Rövid kérdésem lenne, és valóban rövid leszek, hiszen azt gondolom, hogy a lényeges dolgok már elhangzottak. Az első az a munkaintenzív szolgáltatásokra alkalmazott alacsonyabb áfakulcsokhoz kapcsolódna. Ha jól értettem, biztos úr, azt mondta hogy nincsen egy egyértelmű értékelése annak hogy most ez mennyire volt hasznos vagy nem nem tudják pontosan beazonostani hogy hány munkahelyet köszönhetünk ezeknek az intézkedéseknek azt szeretném kérdezni hogy akkor ezt jól értettem e tehát hogy akkor nincs egy egyértelmű álláspontja hogy ez most bevált vagy nem vált be ez a munkaintenzv szolgáltatásokra bevezetett adócsökkentés. a második hogy nagyon sokat beszéltünk már az adóparadicsomokba menektett összegekről ön az áfacsalások illetve az adóelkerülés kapcsán emltett konkrét összeget hogy körülbelül mekkora összegekről lehet szó van e becslése a bizottságnak hogy adóparadicsomokba összesen az uniós tagállamokból mekkora pénz vándorolhatott ki? a harmadik pedig hogy akkor a általánosságban az adócsökkentésről mint gazdaságélénktési eszközről ön mit gondol? és hogy tehát milyen szerkezetben milyen adókra bár az erről, már hallottunk valamit illetve hogy az exit strategy, ezzel kapcsolatosan hogy ezeket mettől meddig hogyan mi lenne az ön javaslata a tagállamok felé. Köszönöm. Három, három kérdés van, tehát Oles a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném hálámat kifejezni a biztos úrnak. Azt hiszem, hogy mindent tőle telhetőt megtett. Nagyon nehéz volt ez a munka, és hálás vagyok elsősorban azért, hogy a, az adó csökkentés területén nagyon sok ö, ö, eredményt ért el. még sok olyan vonakodó pénzügyminiszterrel is sikerült tárgyalnia, akik hát nem támogatták nagyon ezt a rendszert. Hogyan lehet a jövedéki adó területén fejlesztéseket eszközölni. Beszéltünk az adóversenyről, a versenyről általában. Én támogatom az intézmények közötti versenyt is. Én úgy gondolom, hogy Dániában nagyobb, magasabbak az adók, mint az én országomban. Mi megpróbáljuk inkább csökkenteni az adókat. Úgy gondolom, hogy a határokon átnyúló témák, mint a cigaretta, alkohol, és így tovább. Tehát azt hiszem, hogy nem így kellene az integrációt biztosítani Európában. Nagyon sok alkoholt visznek át határokon, csempészek is, cigarettát csempésznek határokon át. Tehát akárki lesz a következő biztos, mindenképpen hagyjon neki egy kis üzenetet, hogy ezt a munkát tovább kell vinni. Köszönöm, köszönöm mindazt, amit tett. Ami az első kérdést illeti a három közül. Igen, Belgium megváltoztatta a politikáját az automatikus információ cserével kapcsolatosan. Luxemburg még mindig fenntartja az álláspontját. Tudom, hogy vannak kísérletek Ausztriában de a parlament nem támogatja még ezeket a kísérleteket, de én remélem, hogy ez a két ország nem sokára csatlakozik azok klubjához, akik az automatikus információcsere csere mellett elkötelezték magukat. Ami a megtakarításról szóló adózást illeti, egy derogációra kell utalni, a 2011-től 35%-kal fog a withholding tax növekedni. Ez mindenképpen nyomást gyakorol majd a e két országra, hogy mindenképpen változtassanak az álláspontjukon. ugyanis ez kihat a, azokra, akiknek bank megtakarításaik vannak. Ami a Tobin adót és más adókat illeti, azt hiszem, hogy teljes mértékben észszerű ez a helyzet, és hogyha figyelembe veszem az öt évi tapasztalatot, mint adóügyi biztos, azt hiszem, hogy az elkövetkezendő jövőben nem fogjuk elérni az egyhangú konszenzust. Remélem, hogy a következő bizottság és a következő biztos mm, dolgozni fog ezen a témán, mert ez egy nagyon észszerű, logikus dolog, de hát nem tudom, hogy mi lesz a jövő. Hangzott kérdést illeti, hagy válaszoljak magyarul. Ami a csökkentett áfakulcs, vagy hívjuk kedvezményes áfakulcsnak, haszna tényleg nem igazolódott, és itt a, a dolog úgy állt, hogy a 1998-ban indult kísérletet, e, ami két évre szólt, azt újra és újra meghosszabbították, és amikor én ebbe a pozícióba kerültem, 2004 végén, akkor ez már egy hosszú múltra tekintett vissza, és két lehetőség volt. Vagy megszüntetni ezt a rendszert, vagy kinyitni, de az, hogy csak nyolc ország vehet benne részt, az egyszerűen méltánytalan volt. Én azon voltam, eh, hogy terjesszük ki, nyissuk ki a rendszert, ez meg is történt 2006-ban, és akkor újabb tíz ország csatlakozott. Azon voltam, hogy néhány tétellel egészítsük ki, és hosszabbítsuk meg, hogy adjunk időt a megoldásra. A megoldás megszületett, a listát nem sikerült igazán nagy mértékben kiterjeszteni, és a végén pont abból adódott a probléma, ami pillanatnyilag eredmény volt, hogy kinyitottuk a rendszert, és így összesen 18 ország vett részt, ez, ez igazságos volt, méltányos volt, minden ország, amelyik akart, az újak is csatlakozhattak. Csak így az a veszély, hogyha nem, nem születik végleges megoldás, vissza kell térni a standard kulcshoz, már nem 8 országot, hanem tizennyolcat at érintett. Ez tényleg katasztrófa lett volna a kisvállalkozások csődje és a munkahelyek elvesztése miatt, ezért eh, odáig mentem, hogy Barózó elnököt megkértem, hogy a csúcsértekezleten, az állam és kormányfők csúcsán az Európai Tanácsban konkrétan vesse föl, hogyha a az ECOFIN nem talál megoldást, akkor mi lesz a következménye? Mert úgy gondoltam, az állam és kormányfők ezt nem szükségképpen tudják. Ő ezt megtette, és egy nagy erkölcsi politikai támogatást kaptunk, amikor a, a e, csúcsértekezlet konklúziójában szerepelt egy olyan, hogy fölkérik az ECOFIN-t, hogy március végéig oldja meg a dolgot. Meg is oldották. Ez volt a konkrét, konkrét eredmény. E, ami a az adócsökkentés, mint az élénkítés eszköze, ez költségvetés függő. Tehát nyilvánvaló egy olyan ország, amelynek a költségvetési hiánya, az államháztartási hiánya nagy, az kockázatosabb, ha az adócsökkentés eszközéhez nyúl, mert növelni fogja a hiányt, a növekvő hiány növekvő államadóságot, a növekvő államadóság növekvő kamatterhet jelent, tehát pillanatnyilag lehet, hogy úgy látszik, hogy jó megoldás, hosszabb távon a problémákat fokozhatja. Ráadásul van még egy dolog. Nagyon sokan és jogosan érvelnek azzal, hogy az adócsökkentés általában növeli az adófizetési hajlandóságot. De a baj az, hogy nem a következő hónapban, még nem is a következő évben, hanem két-három-négy év távlatába. Ha egy ország súlyos költségvetési deficittel küszködik, akkor nincs idő ezt a lépést megtenni. Tehát ezeket is számításba kell venni. Az adóparadicsomok okozta veszteségről nincs adatunk, tehát nem tudjuk fölmérni hozzá kell tennem, hogy ez a bizonyos összes adócsalás 200-250 milliárdja, ezen belül az áfacsalás 60-70 milliárdja természetesen csak becslés, de azt hiszem, hogy ez nagyjából egy helyes nagyságrend. As far as the ex excise duty. Ami a jövedéki adót illeti. Három különböző termékcsoport van, ugye a cigaretta, az üzemanyag és az alkohol. Ezzel kapcsolatosan úgy gondolom, és ez az én tapasztalatom is, hogy az első számú érv, amikor, amikor a, ugye a bizottság e, azt mondta, hogy egy minimum szintre kell emelni a jövedéki adót, tehát az volt az érv, hogy ezáltal revalorizálják az egész rendszert. Ugye amikor a, kiszámoltuk azt, hogy mi lesz a jövedéki adóval a helyzet az alkohol esetében, akkor itt 32%-ot számoltunk ki 92 óta, 1992 óta. Most az új tagállamok teljes mértékben logikusan azzal érveltek, hogy mi lesz akkor az inflációs rátával. Ugye, hát, ha 92-ben még az új tagállamok nagyon messze voltak a csatlakozástól. És úgy találtuk, hogy nem elfogadható az, hogy a jövedéki adókulcsot 32%-kal emeljük az alkoholra vonatkoztatva. Éppen ezért egy más kiindulási pontot e, vettünk alapul, ez pedig 2004-ben volt, ugye a nagy csatlakozás éve, amikor a sok új tagállam csatlakozott az Unióhoz, és tehát a kiindulási alap az volt, hogy 4,5%-kal növeltük a jövedéki adót. Ez volt az az alap, amelyben meg tudtunk egyezni. De egy vétó volt nevezetesen a cseh köztársaság a sör miatt, sör témában ugye a cseh köztársaságban már akkor magasabb volt a jövedéki adó, mint amit mi javasoltunk, és a cseh pénzügyminiszter azt mondta, hogy itt egy elvi kérdésről van szó, ezt elfogadtuk, és nem volt hajlandó támogatni ezt, akkor visszavontuk a javaslatot. Ez jelenleg a helyzet, és hát ezt magam mögött hagyom most ezt a helyzetet és remélem, hogy a cseh állásfoglalás most rugalmasabb lesz majd, és majd elérhető lesz ez a megáll- megvalósítható ez a megállapodás. Én úgy gondolom, hogy ez a revalorizációs téma, nevezetesen ez volt ugye ez az egyik érv, talán észszerűbb érv. Hát ezek azok a ezek a meg, alapvető megfontolások, ami a cigarettát és más alkoholtermékeket illeti. Ugye ott vannak az egészségügyi megfontolások, ami pedig az üzemanyagot illeti, ott az egészségügyi megfontolások, például dízel üzemanyagot többen támogattak. Aztán ott volt az úgynevezett üzemanyag turizmus. Ez azt jelenti, hogy több ezer tonna CO2 és üvegházhatású kibocsátást jelentetten ez mind. Ezt hagy, mindezt maga mögött hagyom. Köszönöm. Köszönöm. A következő Alvarez úr. Herr Kommissar, Sie haben in Ihrem... Biztos úr, a bevezetőjében utalt arra, hogy milyen feladatai vannak a adópolitikában. Tehát eh, nem az a feladatuk, hogy eh, terheljék az embereket, hanem az, hogy eh, az ipari társadalom változását is elősegítsék ökológiailag, hogy modernizálják az ipari létesítményeket. Ezt pedig üdvösnek tartom, hogy ezzel a szóval éljek. Egy példát is említenék. Vita van arról, hogy legyen egy európai adó a fosszilis üzemanyagokra. Ez az irányító funkció már létezik, de ahogy megvan, van egy konfliktusunk is. A tagállamok megkísérlik Brüsszelre hárítani ezt, Otthon pedig igazából válsághelyzetben terhelnék le a fogyasztókat. Hogyha a vita másik végére gondolunk, tehát a pénzpiacra, akkor ott teljesen más a harci helyzet. Hogyha itt adókat vetünk ki a spekulációra, a nemzetközileg rövid távú tranzakciókra, arra a profitra, amely az úgynevezett alternatív befektetésből jön, akkor ezzel egyidejűleg a hosszú távú befektetéseket támogatjuk a kis és középvállalatokban, hiszen ezeket sokkal jobban támogatnunk kell, mint a spekulatív befektetéseket. Tehát így kettős hatása lenne ennek. A pénzügyi piacokon is alkalmazni kell ezt az irányítást, és mondja el, hogy mi a véleménye, hogy nem lehetne egy nemzetközi tranzakciós adót bevezetni, hiszen az egész finanszírozási rendszert át kellene világítani, annak érdekében, hogy a hosszú távú befektetéseket részesítsük előnyben a rövid távúakkal szemben. Ez lenne a kérdésem, és a bizottságunk szocialistái nevében egy nagyon meleg köszönetet szeretnék önnek kifejezni, hogy mindig harcolt, soha nem vesztette el a bátorságát, hogy Európában normális adórendszer legyen. Tudom, hogy az ön feladata a bizottságban az egyik legnehezebb, hiszen a tagállamoknak ezen a téren mindig partikuláris érdekei vannak. Köszönöm, és minden jót kívánok a jövőre. Thank you, Köszönöm, Madeleine Alvarez. Köszönöm. Elnök úr, biztos úr. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az információkért. Nagyon érdekes volt, amit hallottunk. És szeretném én is megköszönni a javaslatát, amely hozzáadott értéket tartalmaz. Természetesen tovább foglalkozunk a kérdéssel, és biztos vagyok benne, hogy az egész Európai Unióban sikerül egyetértést elérnünk. Azonban van néhány aspektus, amelyet most szeretnék hangsúlyozni. Hogy a csalás ellen fellépjünk, két feltételt kell teljesítenünk. Teljesíteni akarnunk. És pedig Utalt ön is az állampolgárok erkölcsére. Azonban az erkölcs is fontos, de még lényegesebb az, hogy mit tudunk tenni. A banktitok megszüntetése és az automatikus információ csere két nagyon lényeges építőkocka. Két kérdésem lenne ebben a tekintetben. Tehát először is a banktitok megszüntetése. Milyen problémái lesznek valószínűleg a tanácsban ezzel? Elképzelhető, hogy lesznek buktatók. Második az csere. Meg szerettem volna kérdezni öntől, hogy meg tudná-e úgy fogalmazni ezt, hogy az egész teljesen világos, és hogy ne lehessen kitérni a nyolcas cikre. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm szépen az információi minőségéért, és, ez, és az átláthatóságot is köszönöm. Két kérdésem lenne, amelyek csatlakoznak Bulmanul kérdéséhez. Az egyik a kopenhágai csúcsal kapcsolatos, ugye kevesebb, mint száz nap múlva lesz a kopenhágai konferencia. Azt szeretném tudni, hogy a fiskali, fiskális környezetvédelemmel kapcsolatosan mit lehetne elmondani. Tehát hogyan lehetne ö, csökkenteni az üvegházhatású kibocsátásokat, mit kellene ön szerint tenni, és van-e esély arra, hogy a következő bizottság foglalkozik többet majd a, ö, ezzel a témával, és mi a véleménye a korrekciós adóval kapcsolatosan. Ez az energia és klíma csomagban is benne van. A második kérdésem a adóparadicsomokkal kapcsolatos. Ön azt mondta, hogy 2010 tavaszától szankciókkal fognak majd élni, azonban tudjuk, hogy lassan mindenki végül is egy, együtt fog önökkel működni, tehát nem lesz olyan, aki nem működik együtt önökkel, tehát a nem működők száma nulla lesz. Talán akkor új kritériumokra van szükség az értékelés területén, az együttműködéssel kapcsolatosan, tehát esetleg új intézkedések születnek-e majd, hogy valóságos szankciókkal élhessenek, ne csak papíron létezenek ezek a szankciók. Köszönöm. Megpróbálok rövid választ adni, hiszen gondolom, hogy lesz még néhány kérdés. Az adópolitika szerepe az, hogy orientációt adjon, hiszen az adópolitika a gazdaság minden szereplőjére kihat. Említették a szerves üzemanyagokra kivetett adót, és így tovább. Tehát a pénzügyi tranzakciókban is szerepe van az adózásnak. Ezért mondtam, hogy nagyon észszerű ezen a téren az adózás. Tehát nem tudom, hogy miért ellenzi az, aki ellenzi, de nyilván megvan az oka. Adminisztrációs együttműködés, banktitok megszüntetése. Nem hinném, hogy a tanácsban konkrét nehézségeink lennének. Nyilván lesznek tagállamok, akik nem fognak azonnal igent mondani, szeretnénk bemutatni a javaslatunkat. Természetesen a megtakarítási adó irányelve kapcsolatban is. De azok, akik vissza szeretnék tartani az információt, az információ csere helyett, még azok az országok is eh, szerintem eh, mm, meggyőzhetők a megtakarításra vonatkozó adózás irányelv tekintetében. És lesz közben két-három ECOFIN megbeszélés. Tehát időt szeretnénk valahogyan nyerni. Tehát néhány tagállamtól várhatunk manőverezést, de szerintem hosszú távon el fogjuk érni azt, hogy a banktitok megszűnik, hiszen nem maradhat fenn a banktitok intézménye úgy, ahogy van. Tehát az információ csere váltja majd fel. Ami a koppanhágai csúcsra vonatkozik, zöld adózás. A zöld adózás esetében meg akartuk vizsgálni a brit-francia javaslatot. Hogy csökkentett áfát alkalmazunk a zöld termékek eh, tekintetében? A gyártók tehát például a háztartási gépgyártók úgy érveltek, hogy a csökkentett áfa alkalmazása nem a leghatékonyabb módszer arra, hogy pénzügyi támogatással lássuk el a zöld termékeket. Tehát a közvet, közvetett, közvetlen adó segítség jobb lenne, adó támogatás. Szerintem a helyes az lenne, hogy előnyt adjunk a zöld termékeknek a hagyományosakkal szemben, tehát amelyek több energiát fogyasztanak. Hogy most közvetlen támogatással, adó visszatérítéssel, vagy csökkentett áfatartalommal, tehát ami az érintettek számára elfogadhatóbb. Ez a bizottság álláspontja. A határadók szerintem az utolsó mentség, hogyha nincs más megoldás. Sokkal jobb lenne a kibocsátás kereskedelmi rendszert kiterjeszteni, és energia vagy széndiokszid alapú adózás lenne globális szinten. Ez szerintem sokkal hatékonyabb lenne. Ami pedig az adóparadicsomokat illeti, vagy a nem együttműködőket, az igazi kérdés az, hogy azok, akinek van kötelezettségvállalása, és pedig új, a 2001-es, 2-es összehasonlítva, meg kell nézni, hogy javult a helyzet, ha nem, akkor pedig szankciókat kell alkalmazni, hogy tartsák tiszteletben saját kötelezettségvállalásukat. Köszönöm. Öt kérdésünk van. Még az összes megkapja a szót, és adok neki még papírt, hogy írjon, mert szükséges, elfogyott a papírja biztosnak. Szilvi, te vagy a következő. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak a munkájáért. Szeretném megerősíteni azt, amit Klinc úr mondott, nevezetesen a azáltal, hogy az áfát csökkentették, láttuk azt, hogy Franciaországban is hatása, kihatása volt ennek az emberekre, ugye a, például az éttermek árai csökkentek, erről el kell gondolkodni a jövőben is. Az lenne a kérésem, hogy hagyjon egy üzenetet a a következő biztosnak azzal kapcsolatosan, hogy az elkövetkezendő öt évben mindenképpen ki kell ebből a válságból kerülnünk, és ebben a kontextusban úgy gondolom, hogy fontos a verseny, de nem lehet egy destruktív versenyt elképzelni az adózás területén minket, minnyájunkat az európai polgárok választottak meg, akik nagyon sokat vesztettek most a válság során. És nem lehet a versenyt úgy biztosítani, hogy annak negatív hatásai legyenek. Természetesen sok mindent lehet tenni, de nem rombolhatjuk le az emberek közösségi érzését ez a parlament illúziékkal él akkor, hogyha úgy gondolja, hogy úgy építheti fel a közös házat, hogyha nem segíti a polgárok életét. Köszönöm. Kutász úr. Köszönöm, elnök asszony, elnök. Biztos úr. Nagyon nehéz volt a válság alatt néhány ország új adókat vezetett be, növelte az adókat. Néhányan úgy döntöttek, hogy csökkentenek, vagy megszüntetnek bizonyos adókat. Mi az ön véleménye? Mi a jobb válasz a válságra? Adócsökkentés, megszüntetés vagy növelés? A G20-akra vonatkozva pedig globális adó a tranzakcióknak. Mi a az Európai Bizottság eh, álláspontja ebben a tekintetben. Köszönöm. Mr. Klut. Yeah, Jorgen. Eh, ja, Herr Kovács, ich hab... A két rövid kérdésem lenne csupán. A Tobin adóra vonatkozik az egyik, a másik pedig a pénzügyi tranzakciós adókra. Ezeket a kérdéseket már néha felvetették ma. Van egy aktuális anyagom a Bundestag tudományos szolgálatától múlt héten kaptam meg. A Bundestag tudományos szolgálata a Lisszaboni szerződést úgy értelmezi, hogy ilyen adó nemek a Lisszaboni szerződés után már nem lehetséges. Ez a Lisszaboni szerződés 63-as és 65-ös cikkére vonatkozik, tehát ahogy az Európai Unió működik. Ennek értelmében ezek az adók már nem lennének lehetségesek. Tehát igazából a Lisszaboni szerződés ezt a vitát már megoldotta. Hogy látja ön ezt? Egyetért vele, vagy szerintem ez egy nagyon szűklátókörű német interpretáció? A másik pedig a 2008. február 12-i tanácsülésre vonatkozik a, a tőzsde forgalom adó tekintetében. Tehát azok az államok, ahol létezik a forgalmi adó, fenntarthatják ezt az adót, de más államok már nem vezethetik be a tőzsde forgalmára kivetett adót. Tehát igazából azok az országok, ahol ez létezik, nyomás alá kerülnek, és valószínűleg visszavonják. Itt is azt kérdezem, hogy hogyan látja ön ezt a problémát? Pervons Beres. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, az önök éle, az ön élete ebben a parlamentben hát nehezen kezdődött el, viszont sikerekkel távozik el. A tanácssal sok esetben jól működtünk együtt, cinkosak voltunk, úgymond, és azt hiszem, hogy ön is nagyon jó jól működött együtt a parlamenttel, és az, hogy ezt a cinkosságot fenntarthattuk, ez egy nagy segítség volt számunkra. Két megjegyzésem lenne. Az egyik az áfa csökkentése kapcsolatos. Azok, akik úgy gondolták, hogy hogy az áfa csökkentést állandóan és folyamatosan fenn kell tartani, azoknak igazuk volt, ugyanis én nagyon félek attól, hogy nagyon destruktív hatása, hatásai lesznek a jelenlegi helyzetnek. Ugye azt is tudjuk, hogy az éttermi szolgáltatásokkal kapcsolatos adók is csökkentek, mert ezt megígérték a választások előtt tehát szeretném tudni, hogy a következő bizottság mandátuma során e, ki fognak-e dolgozni valamilyen hatástanulmányt a jelenlegi helyzetről, a valóságról, hogy mi is a helyzet a csökkentett áfa terén, ugye, mert márványba kell vésni azt, hogy fontos a, a csökkentett adó például az ételmi szolgáltatás területén, vagy pedig nem. Ami az, ugyanis ami az ételmi szolgáltatásokat illeti, látjuk azt, hogy hát egyre kevesebben járnak étterembe, tehát a fogyasztók szempontjából igazából ellentétes mindez azzal, amit szerettek volna elérni. Az ön egyik elődje, elődjének is nagyon jó kapcsolata volt ezzel a bizottsággal. Mario Montiról van szó, és ő is nagyon sokat kritizálta az európai adózási rendszert. Tudjuk azt, hogy mik is a hagyományos területek, tudjuk azt, hogy nyitás volt a piac felé, azt is látjuk, hogy mm, milyen szerepet játszottak az adózás harmonizációja területén. Tehát ön mindezt ismeri, nem akarok részletesen beszélni mindenről. Hogyan lehetne a ö, társasági adózást ö, javítani. Elképzelhető-e, hogy a bizottság egy külön szervet hoz létre, vagy testületet hoz létre? Elképzelhető-e, hogy esetleg ne egy biztos blokkolja le az egész munkát, vagy gátolja az egész munkát azért, mert nem éppen az ő területe ez. Köszönöm. Végül pedig. It's... Igazából a pénzügyi tranzakciók megadóztatása esetében sokan attraktívnak látják ezt a javaslatot, és ön is mondta, hogy látja, hogy ez egy attraktív javaslat. Nem tudom, hogy hogy lehetne létrehozni ennek az infrastruktúráját. A múltban, ha erről volt szó, akkor ez volt az egyik nagy probléma. És szerintem ez egy kétszintű kérdés, hiszen nem tudom, hogy az EU-ban el tudjuk érni de ha igen, akkor nem tudom, hogy mennyiben lenne lehetséges kiterjeszteni a nemzetközi szférára. Hogyha van egy egyszerű válasza, akkor azt megköszönöm, de szerintem ezt a kérdést mindenképpen meg kell válaszolnom. Köszönöm. Azzal kezdeném, hogy a vendéglátásra kivette csökkentett áfa helyzete hogyan is néz ki. Kezdetekben támogattam, hogy a csökkentett áfát kiterjesszék a vendéglátásra. Nem azért, mert a választási kampányban lényeges volt, vagy a korábbi francia elnök javasolta. Én úgy emlékszem, hogy az ő választási kampányának is része volt. Egész egyszerűen azt gondoltam, hogy nem volt tisztességes, hogy 11 tagállamban lehet alkalmazni csökkentett áfa tételeket, míg 16-ban lehetetlen volt. Tehát ez egy eléggé nagy diszkriminációnak tűnt. És ezt nehéz elmagyarázni. Sőt, elfogadhatatlan. Ezért javasoltuk a csökkentett áfa kiterjesztését. Amikor elkezdtem a munkámat itt, akkor diszkrepanciának tűnt ez a 11-16 tagállamos helyzet, és mi egyenlő feltételeket akartunk teremteni. Azt üzenem az utódomnak, hogy mindig gondolkozzon el, hogy az európai integrációnak mi a küldetése. A római szerződés lényeg az volt, hogy ne legyen harmadik világháború, és hogy Európa hidegháborús megosztottsága megszűnjön. Ez volt a római szerződés lényege. Már nincsen világháborús fenyegetés, nincsen Európában hidegháborús megosztottság, nincsen berlini fal, nincsen vasfüggöny és az európai integrációnak új küldetése van. Ez pedig az, hogy jobb élete legyen az embereknek, nagyobb biztonságban érezzék magukat, szolidárisabbak legyenek egymással. És ez 500 millió európai polgárra vonatkozik. És természetesen a fenntartható fejlődés is a küldetésünk, a történelmi küldetésünk része. Az adópolitika pedig ezen küldetés egyik eszköze az alapstratégiákat, a konkrét célokat többek között az adópolitikával is lehet alakítani. Ez az adópolitika küldetése. Mindig el lehet gondolkodni azon, hogy ez vagy az az adópolitikai javaslat most szolgálja az európai integráció történelmi küldetését, vagy nem. Osztom a véleményét hogy a tisztességes adóverseny jó, a tisztességtelen, a káros pedig nem jó, és azt nem szabad megengednünk. A kormányzatok különböző módokon próbálnak foglalkozni a válsággal. Van amelyik növeli az adókat, új adókat vezet be a válságra hivatkozva, növeli az adókat, van, amelyik csökkenti. Nincsen általános érvényű recept. Hiszen néhány országban, ahol létezik mondjuk az általányadó, felteszem a kérdést. Eh, eh, Tehát az általányadó az egy kulcsos adó, szorgalmazói meg vannak róla győződve, hogy ez jobb, mint a progresszív adórendszer. De főleg az új tagállamok vezették be az egykulcsos adórendszert, és néhány ilyen ország pedig úgy gondolja, hogy visszatér a progresszív adórendszerre. Tehát nem a bölcsekköve, ez sem az adók csökkentése vagy növelése sok mindentől függ. És főleg a költségvetés helyzetén. Ha a költségvetésnek több bevételre van szüksége, akkor nem csökkentheti az adókat, hiszen már mondtam, hogy nyilván szorgalmazza majd az adó fizetőket, hogy fizessenek egyfajta adót, és természetesen nagyon sürgős dolog a költségvetés tehermentesíteni, tehát hogyha tényleg nagyon sürgős, akkor nem lehet megkerülni. Sokan felvetették a globális adó kérdését, a bizottságnak nincsen vélemény erről, néhány biztosnak van magánvéleménye, egy érthető dolog, ki lehetne dolgozni. El kell gondolkozni rajta. De hogyha ezt a pénzügyi tranzakciós adót bevezetik, akkor először önkormányzati helyi szinten lehetne bevezetni, és utána pedig felvinni globális szintre, ez pedig roppant bonyolult. Igen, pénzügyi szolgáltatások. Igen, hatástanulmány. Igen, hatástanulmány. Egy idő után a bizottságnak mindenképpen kellene egy hatástanulmányt készíteni a csökkentett áfa tekintetében, mármint ami a helyi iparra, helyi szolgáltatásokra vonatkozik. 2008-ban, vagy 2009-ben nyomás alatt voltunk, hiszen hogyha nem tudunk kompromisszós megoldást találni, és nem tudunk állandó megoldást találni, akkor 18 országnak vissza kellene térni a hagyományos áfa szinthez, ez pedig katasztrófa lenne. Túl késő, hogy most irányt váltsunk. Az utolsó kérdésemre a válasz, hogy el kell gondolkozni az infrastruktúrán, globális szintű infrastruktúrán. Hm, nem tudom, hogy jó-e. Tolmás nem hallotta a kérdést, nem volt bekapcsolva a mikrofon. Köszönöm szépen, biztos úr. az biztos, hogy egy uh, nagy erőtúra volt ez most. Sajnálom, hogy ilyen sokáig itt tartottuk. Köszönöm szépen ezt a plusz fél órát, hogy itt maradt velünk, és biztos vagyunk benne, hogy ön is gratulál majd a kollégáknak, azoknak, akik utoljára vannak itt és nem tudja majd tovább követni a munkáját. Most pedig emlékeztetnem kell az embereket, hogy 19-én, 9-kor lesz Strasbourgban egy búcsú találkozó. Utolsó szavam. Én is szeretném kifejezni mély köszönetemet a támogatásukért. Az öt év alatt nagyon sok támogatást kaptam, önöktől. Nagyon nehéz munkám volt, és jelentősen megkönnyítette a hozzájárulások. Pervans Beresznek szeretném különösen megköszönni segítségét, aki korábban volt az Econ elnöke, hiszen személyesen nagyon sokat segített, és szeretném az aktuális elnöknek is megköszönni. Az Econ a hölgyekezében nagyon jó helyen volt. Köszönöm.